segíti. Erre van szükség, és egyben mélyíti a vitánknak a tartalmát. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, tisztelt képviselők, az elhangzott vitát. Elnök, köszönöm szépen. Biztos asszony, remélem, hogy eredményes lesz az együttműködés, lezárom a vitát, és május első plenárisán következik majd a szavazás. Most pedig a következő témára térünk rá szóbeli választ igénylő kérdés a cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalmáról. Három percre megadom a szót Áder János úrnak. asszony kedves kollégák köszönöm a szót az elmúlt években nagyon fontos döntések születtek az európai unióban amelyek környezetünk megóvását célozták. hadd utaljak csak a biodiverzitással kapcsolatos döntésre vagy a vzkeret irányelvre. az európai unió vzkeret irányelve a tagállamok kötelességévé teszi vizeink minőségének megóvását a szennyezések megakadályozását. helyes cél ez? igen helyes. kötelességünk e mindent megtenni annak érdekében hogy ezt a célt elérjük? nyilvánvalóan igen. van e olyan bányászati eljárás ami vizeinket környezetünket veszélyezteti? sajnos igen méghozzá egy nagyon nagyon veszélyes és ugyancsak elavult technológiáról van szó. Jó néhány képviselőtársammal azt szeretnénk ha ezt a technológiát az egész európai unióban betiltanánk a tz évvel ezelőtti tiszai ciánkatasztrófa és az azóta bekövetkezett balesetek is erre figyelmeztetnek bennünket. tisztelt kollégák! egyszerre szerencsés és ugyanakkor sürgető a pillanat amiben vagyunk. szerencsés mert ma a bizottságtól kapott tájékoztatás szerint csak három országban alkalmazzák ezt a cianidos bányászati eljárást és szerencsés azért is mert van másik három ország amelyik betiltotta a cianidos eljárást példát mutatva ezzel a többi uniós tagországnak. ugyanakkor sürgető is a pillanat mert az arany árának emelkedése miatt újabb bányákat akarnak megnyitni szerte európában ezzel a veszélyes és elavult technológiával. a veszély tehát óriási ami környezetünkre leselkedik. tisztelt kollégák ha komolyan gondoljuk hogy meg kell óvni vizeinket akkor nem telepthetünk ciános méregtavakat folyóink és tavaink mellé márpedig ez az elavult technológia ezt eredményezi. ha komolyan gondoljuk a biodiverzitás védelmét akkor nem engedhetünk olyan eljárásokat alkalmazni amelyek képesek az életet kiölni a folyókból a mikroorganizmusoktól kezdve a rákokon át a halakig itt az idő tisztelt kollégák a cselekvésre ne várjuk meg hogy újabb katasztrófa figyelmeztessen erre bennünket. végezetül hadd köszönjem meg mindazoknak a kollégáknak akik jelen vannak és részt vesznek majd a vitában és akik most talán a vulkán kitörése miatt nem tudtak eljönni hogy nagyon sokat segtettek ennek a határozati javaslatnak az elkésztésében hiszen egy olyan közös szövegjavaslatot tudtunk kompromisszum eredményeként a ház elé tárni amely élvezi nemcsak a néppárt támogatását hanem a zöld frakciónak a szocialista frakciónak a liberálisoknak és a konzervatvoknak a támogatását is és én azt gondolom hogy az ügy súlyossága miatt ez feltétlenül indokolt. arra kérem és arra biztatom a kollégákat hogy ezt a támogatásukat a határozathozatal végéig tartsák fenn. köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Áder úr. Most pedig megadom a szót Másröm asszonynak a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Pibax, biztos kollégám elnézést kell, sajnos már nem lehet itt önök között megkért, hogy folytassam le ezt a vitát önökkel elmagyaráznám a bizottság álláspontját a cianidbányászattal kapcsolatban. Mint a képviselők tudják, átfogó tanulmány született erről a balesetről bányá, már egy nagy bánya közelében, Romániában. Ennek a konklúzióit figyelembe vettük, amikor 2006-ban az EU elfogadott egy jogszabályt a kibányászott anyagok tárolásáról, illetve a hulladék felhasználásáról az irányelv több követelményt fogalmaz meg a biztonság, a hulladék kezelés, a védelem terület arról kapcsolatban, hogy milyen eh, hulladéktárolókat eh, kell építeni és üzemeltetni a legmodernebb módon. Teljes eh, baleset megelőző program van itt leírva, illetve vésztervet kell kidolgozni, nem csak az illetővállalatnak, hanem a hatóságoknak is. Az irányelv világosan szóló, és hogyha határon átnyúló hatás van, akkor mit kell tenni. Pontosan meghatározza, hogy mit kell, mikor kell bezárni egy telepet, illetve mit kell tenni ezután az irányelv maximális határértéket tartalmaz a cianiddal kapcsolatban, nagyon szigorú határértéket. A gyakorlatban csak akkor ennek megfelelni, hogyha megfelelő berendezés van cianidnak a megsemmisítésére. Tudomásunk szerint sajnos nincs megfelelő alternatíva a cianidra az aranybányászatban a szeparációs metódust kell használni. Az ilyen teljes be, módszer betiltása az aranybányászat leállítását jelenteni. Ennek ellenére a bizottság figyelemmel kíséri a technológia fejlődését, és ha új technológia kerül felszínre, akkor újra meg lehet nyitni a vitát. Addig is be kell tartani a jogszabályokat a biztonság érdekében, és csökkentendő a kockázatot. A tagállamok felelősek azzal kapcsolatban, hogy nyitnak-e aranybányát a területükön. A bizottságnak a feladata a végrehajtás ellenőrzése az irányelv értelmében a bizottságot el kell lássák megfelelő információval a tagállamok. Ez természetesen azt jelenti, hogy a megközelítéseket tudjuk alkalmazni, hogyha mégsem, akkor fellépünk. Összegezve, elnök asszony, a hulladék kezelés szabályai szigorúak anélkül is, hogy a cianidról beszélnénk, figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat. Fontos, a hulladék kezelés nem csak itt, hanem az elektromos készülékek területén is az erőforrás hatékonyság fontos. Köszönöm, tisztelt biztos asszony, most a frakciók hozzászólói következnek. Széber úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én örülök, hogy Malmström biztos asszony itt van, de még jobban örültem volna Potocsnik biztos úrnak, aki illetékes ebben az ügyben, hiszen ezt a problémát neki kell megoldani. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy az európai eh, arany termelés a világ termelésnek 0,73 százalékát adja, és hát Romániában, Magyarországban, Finnországban és nagyon kevés országban folyik aranybányászat, és nem mindegyik ország támogatja a cinaidos bányászatot. Itt a nagybányai baleset vizsgálata megállapította, hogy nem megfelelő eszközöket, szerkezeteket használtak és a koncepciója a tárolásnak egyáltalán nem lett ellenőrizve, és a felügyelet sem volt biztosított a terület területen, és éppen ezért nagyon sok hibát maga a fenntartó követett el, és nagyon sok mindent tanultak ebből a balesetből, de a bizottságnak mégis e, ezt a veszélyes technológiát tovább kell vizsgálnia, és le kell vonnia a konzekvenciákat. Az szóval alternatív piacon már szereplő technológiák tudom, hogy nem vezetnek ilyen eredményre, ezért át kellene gondolnunk, hogy mit tehetnék a kutatás fejlesztős területe, hogy az aranybányászatot biztonságosabbá tegyük, hogy a különböző bevetett eszközök, szerkezetek biztonságosabb környezetbarátabbak legyenek, hiszen Európa elkötelezte magát például a víz keretirányelv keretében is a magas környezetvédelmi standardok mellett, illetve a biodiverzitás területén is elkötelezte magát az Európai Unió. Ezért kérem Amszon biztos asszonyt és Potosnik Amszon asszonyt, hogy Potosnik úrhoz továbbítsa, hogy a bizottság részéről nagyon fontos lépéseket kell megtenni az aranybányászat területén. Köszönöm, Zéber úr. Tabajdi úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szocialisták és demokraták frakciója egyértelműen támogatja a cianidos bányászat uniós betiltását mert szeretném fölhvni biztos asszony figyelmét hogy nem elegendő ha a bizottság utólag lép sajnos az európai környezetvédelemben éppen a petciós bizottságban számos olyan példa van amikor a környezetszennyeződés megszületik végbemegy és nem tudjuk megelőzni tehát az európai uniónak a megelőzést kellene a jövőben célul kitűzni és ader kolléga és seeber kolléga is utalt a bajamárai a nagybányai ciánkatasztrófára vagyis amikor mi a cianidos bányászat aranybányászat betiltását szorgalmazzuk akkor nagyon szomorú konkrét környezeti katasztrófa tapasztalatai mondatják velünk a jelenlegi verespataki rosa montana beruházás keretében nagyságrenddel nagyobb aranybányáról lenne szó. számos probléma van a beruházással kapcsolatosan. nincs semmiféle garancia arra hogy a beruházással járó külszni fejtés ne alaktsa át a tájat számos mérget juttat a környezetbe a bánya várható élettartama mindössze twenty év vagyis alig teremt munkahelyeket. nincs garancia hogy a beruházó helyreálltsa a bányászat befejezése után a környezetet. mindezekért az európai szocialisták és demokraták együtt a zöldekkel az fa val és a gue vel nemcsak kezdeményezik hanem kérik a bizottságot hogy dolgozza ki two thousand and ten re vagy two thousand and eleven re azt a jogszabályt amely a cianidos bányászatot végleg betiltja az európai unióba mert a környezetszennyezés nem áll meg az országhatárokon hiába tiltja be néhány ország a cianidos aranybányászatot ha azt uniós szinten nem fogjuk megoldani. köszönöm a figyelmet. Merci, monsieur Tabadi. Köszönöm szépen, Tabadi úr. Most Tremopoulos úr kapszott másfél percre. Köszönöm szépen. Ez nagyon fontos kérdés, mert igen veszélyes anyagról van szó, a cianidról. A bizottság azt mondja, hogy nincsen veszélytelen alternatíva. Görögországban ö, három befektetési projekt ö, van Aranybányában, és ezt a technológiát ö, szeretnénk használni. Ö, van aranybánya, és ott a cenizot használják bírósági döntés be is tiltotta az országomban, de mint tudják, Görögország óriási válságban van, ezért félünk az ilyen nyomástól, és nem szeretnénk a környezetet sem károsítani. A országunkban katasztrofális tapasztalatok vannak. Görögországban a veszély a bulgáriai bányászatból származik, az égei tenger partján fekszik Törökország is. Románia decemberben betiltotta a cianid bányászatot. Teljes tilalomra van szükség. Biztonságos övezet kell az olyan törékeny, veszélyeztetett országoknak, mint Görögország. Az európai szabályozás nem elég ö, kemény. Meg kell ö, határozottabbá kell tenni, különböző a ö, szint. Egy ö, percet, Temopuló. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς θέλω να πω ότι το θέμα το θεωρούμε πάρα Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében mi ezt a kérdést nagyon és fontosnak tartjuk, azonnal tenni kell valamit, mindenféle akadályok nélkül azonnal lépni kell. A bizottság javaslat egy kicsit gyenge, ugyanúgy, ahogy az irányelv is, amely amely tulajdonképpen csak enyhíti azokat a kockázatokat, amelyeket a kollégák említettek. Romániában is hallhattunk ugye ilyen balesetekről, és az előttem szóló beszélt olyan görög bányászati projektekről, ahol szintén problémák merülnek fel, és ezzel kapcsolatban benyújtottam egy kérdést a cianidos bányászati technológia alkalmazásával kapcsolatban Bulgáriában, és a bizottság itt még több aggodalomra adott okot. Úgy gondolom, hogy a törvény keretet erősíteni kellene. A polgárok biztosan reagálni fognak, de nekünk is reagálnunk kell erre a helyzetre. A, a, azokat kell támogatnunk, akik azt követelik, hogy teljes mértékben tiltsák be a cianidos bányászati technológiát a nemesfél bányászatában, és Magyarországnak is be kellene tartani ezt a tilalmat. Paska úr következik két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az EU képviselői gyakran hivatkoznak arra, hogy védik a a lakosság egészségét, illetve védik a környezetet. Éppen ezért nagyon furcsa, hogy a cianid bevetése esetén, amely egy nagyon is veszélyes mérgező vegyi anyag, nem elég következetesek az Európai Uniós intézmények. A szakemberek között már általánosan elismert tény, hogy a cianid az egyik legveszélyesebb mérgező vegyi anyag, be lehet lélegezni, vagy bekerült a szervezetbe, akár a bőrön keresztül, és akár pár másodpercen belül halált okozhat, vagy néhány percen belül. És a, a bányászati vállalkozásoknak az érveje, amely szerint hát egészség, az egészséget nem veszélyeztetik, illetve a környezetvédelmi rendelkezéseknek is eleget tesznek. Hát ez nem igaz, hiszen világszerte nagyon súlyos balesetek történtek, ahol igenis károsodott az egészség, emberi életek vesztek el, és a környezetet is hihetetlen károk értek. Például Summitville, Coloradoban, Carsonville, Kaliforniában, Prenner, Dél-Karolinában, aztán Dél-Afrika, Oma, Guyanában, Gold Kerry Nevadában, Szorganlak Lakszuszki, aztán egy Kirgizbánya, Dél-Dakotában is történt beleset, Fülöp szigetek, aztán Nagybánya, Románia, Tolokuma, Pápua, új mindezek helyszínei voltak a károknak. Itt a lakosság és a környezet is nagy árat fizetett a bányák nyereség vadászatáért. A, tehát itt az ideje, hogy megmutassuk az európaiaknak, hogy valóban mit szeretnének elérni a bizottság részéről, hogy most tényleg fontos a lakosság, a polgárok élete és a környezet, vagy pedig a bányászati vállalatokat támogatjuk. Tanaszeszkó úr következik két percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Együtt kell értenünk abban, hogy a cianidos bányászat a környezetvédelem szempontjából fontos, nem csak Romániában, hanem EU szinten. Az utóbbi években 25 súlyos balesetre került sor, és több tíz évre, több évtizedre veszélyezteti a környezetünk állapotát minden egyes baleset. Érvényt kell szerezni a meglévő jogszabályoknak. Még akkor is, hogyha a legjobb szándékokat deklarálják az érintett cégek. A cianid alkalmazása és tárolása nagyon veszélyes, mert a legapróbb szabálytalanságból borzasztó katasztrófák alakulhatnak ki. Az Európai Unió szintjén kell kezelni ezt a kérdést. Az átfogó tilalom helyett azt látjuk, hogy még talán ösztönzik is a technológia terjedését. 2005-ben az európai képviselők egyetértetek a bányászati hulladék ártalmatlanításának a szabályozásában. De ez nem elég a környezetvédelem érdekében. Közép- és Kelet-Európa országait sújtják ezek a hatások, és nem vállalja az Európai Unió a felelősséget a központi intézkedésekért. A tagállamok pedig képtelenek a megszűnt bányászat által érintett helyeket rehabilitálni, helyreállítani. Egy gyakorlati példát említenék. Például, hogyha a veresbányai romániai nyílt bányászati, felszíni bányászati technológia életbe lépne, akkor több száz kiló cianidot használnának fel naponta, és 50 ezer kilogramnyi cianid kerülne a levegőbe rövid időn belül, és garantálnunk kell a levegő minőségét. Erre vonatkoznak európai jogszabályok, és ezeknek kell csak érvényt szerezni le kell vonnunk a tanulságot, és betiltani a ciani technológiát a jövő érdekében. Most Susan Rojtova következik, mondja az elnök. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! egy olyan időszakban, amikor és a, a cianidos balesetre emlékezünk, akkor egy olyan állásfoglalást nyújtunk be szavazásra, ahol az Európai Uniótól a világszintű tilalmát követeljük a cianidos bányászati technológiáknak. Ez veszélyes és károsítja a környezetet, méghozzá felmérhetetlen mértékben károsítja a környezetet. Ez a mérgező vegyi anyag bekerül a kőzetbe, és a vízbe, és hihetetlen mértékű, mérgezett, kőzet jön létre, és alig-alig nyernek ki aranyat ezekben a bányákban. Vannak, igenis vannak alternatív, igaz, drágább, de biztonságosabb bányászati technológiák. Kérem, támogassanak bennünket a szavazásnál és kérjük az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió teljes területén tiltsák be 2012-től azokat a bányászati technológiákat, amelyek cianidot használnak, és ne támogassanak olyan projekteket, amelyekben cianidot alkalmaznak akár az EU területen, akár harmadik országokban, Németország, Csehország és Magyarország támogatja ezt. Úgy gondolom, hogy a bányászati vállalatoknak felelősség biztosítása kell rendelkezniük, és felelniük kell a baleseteket, és az adott terület helyreállításáért felelniük kell az olcsóbb aranybányászat egyszerűen nem teheti tönkre a jövő generációk ökoszisztémáit. Köszönöm. Köszönöm, Rojtovászony. Arsenis úr következik két percben. Adelfi, Epitrope Mastrom, Μετά το Τσερνομπίλ κατανοήσαμε όλοι τον πυρηνικό... Köszönöm szépen a szót. Csernobil után mindannyian tudatosítottuk magunkban az atom eh, erőművekkel kapcsolatos eh, kockázatokat, és ugyanakkor a nagybányai cián baleset következményét nem tudatosítottuk előképpen, holott óriási veszélyről van szó százezer köbméternyi cianitos víz ömlött a Tiszába. Romániát, Magyarországot, Szerbiát sújtotta ez a csapás, és nem csak a halpusztulás volt a következménye, hanem szennyeződött az ivóvíz készlet. Magyarországon több száz tonnányi döglött halról számoltak be, és gyermekek szenvedtek mérgezést, vagy akik a mérgezett halat fogyasztották, azok is kórházba kerültek, és Európában nem egyszerűen csak be kell tiltani a cianid alkalmazását. Most épp az ellenkezője történik. Az Európai Bizottság Finnországban, Svédországban, Görögországban, Szlovákiában egyenesen ösztönzi a technológia alkalmazását. Csehországban, Magyarországon és Németországban pedig már eseti alapon betiltották. Tisztelt kollégák, azt mondják különböző emberek, hogy a munkahelyek elvesztése miatt aggódnak, de a környezeti katasztrófákat már nem lehet munkahelyteremtéssel indokolni, ennek lejárt a korszaka, és a jövőnket ássuk alá. A gazdasági tevékenységek akkor engedhetők meg, hogyha nem ütköznek a népegészségügyel és a környezetvédelemmel. A cianid, a környezetvédelem és a népegészség szempontjából is rendkívül veszélyes. Malmström biztos asszony ön megfelelő felhatalmazással rendelkezik arra, hogy megelőzze az újabb nagybányai katasztrófát Finnországban, Görögországban, Romániában, Svédországban. Gondoskodjon erről. És Dáli úr a parlament előtt két hónapja vállalta, hogy őrködik a környezetünk és a civil társadalom működése felett, úgyhogy ennek érdekében azonnal be kell tiltani a cianidos technológiát. Skilakakis úr, a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, biztos asszony. Eh, nem fog eltűnni az arany, akár tetszik, akár nem. Bármilyen eh, bányászati technikát is alkalmazunk, lássuk, hogy milyen környezeti hatásai van ennek. Hogyha ö, beruházunk az aranybányászatba, akkor komoly ö, lesz a ö, hatás. A mérgező anyagok ö, ott maradnak, ahol majd az arany ö, bányásszák. Ez olyan fontos kérdés, amely érinti a azokat az a bányászat van, de a szomszédos országokat is egy fajta letét szükséges, de hát ez nem fedezheti az összes baleset következményeit hiába fejezzük ki a szennyező fizet elvet, nem sikerül betartatni. EU-n kívüli vállalatokról van szó, hogyha az EU őket zargatja, akkor elmennek ezek a vállalatok. Tehát más bányászati technikát kell kidolgozni az aranyra és más ércekre és olyan biztosítás kell, amely a balesetek költségeit fedezi ez a bányászat veszélyeit mind le kell fedezze, hogyha ilyen nincsen, akkor a bányászatot be kell tiltani, ez a vállalatokat arra kell összönözze, hogy olyan metódus keresenek, amely kevésbé veszélyes. a személy be kell tartatni. Rezna úr következik. Vážená paní předsedající, kolegyně, koleg... Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Azért döntöttem úgy, hogy felszólalok ebben a témában, mert alaposan ismerem a, a bányászati, a, a, a, a fejleményeket Csehországban, ott is a ceniddal kívánták kinyerni az aranyat, de aztán utána megvizsgálták Csehországban a vegyi anyagok hatását a környezetre, és nagyon nagy ért mennyiséget kell ehhez felhasználni, és nem csak a cianid, hanem más vegyi anyagok, és nagyon veszélyes a klór és kalciumoxidot is használnak, ezek is veszélyesek, és fontos az is, hogy ez a technológia számos más káros anyagot aktivizál, például az arzén is nagyon veszélyes, amely bizonyos ásványokban gyakran előfordul. Nagyon sok esetben én síkra szálltam a bányászat mellett, mert úgy gondoltuk, hogy a technológia fejlesztés szempontjából ez fontos, de a cianit felhasználás az aranybányákban véleményem szerint is el, nem jó, és ellenzem, és Csehországban 2000-ben felülvizsgálták a bányászati törvényt, és ezzel sikerült elérnünk, hogy betiltsák ezt a technológiát az óriási kockázatok tekintetében valóban helyes lenne, ha nem csak Európai Unió szinten, hanem világszerte betiltanák ezt a technológiát, hiszen a kockázatok különösen a harmadik világ országaiban aránytalanul magasak. Biztos asszony, biztos abban, hogy az új alternatív technológiák, a szeparációs módszerek valóban figyelembe lettek véve. Köszönöm. Na, egy minutu. Mészáros úr következik. Prvom rade by som sa chcel poďakovať iniciátorom otvorenia. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik, fel, akik ezt a témát felvetették Tőkés úrnak és Áder úrnak. Szeretnék mindenképpen az intézkedés támogatókhoz csatlakozni. Szeretném az Európai Unió teljes területére vonatkozni ez az intézkedés. Aki hasonló környezeti katasztrofákat már látott, ahol ezek a technológiák csődöt mondtak, mint ahogy Nagybányában is, és ahol különböző mérgező anyagok kerültek a vízforrásokba. Például Magyarországon is láthattuk a Tisza mentén, illetve a Tisza folyón, és gondolom, hogy úgy vélem, hogy aki ezt látta, az mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy még egyszer sor kerüljön ilyes mire az Európai Unióban Szlovákia nagymértékben érintett, hiszen a határ közelben történt a baleset, és a Szlovákiában is terveznek olyan bányákat megnyitni, ahol a koncentráció ahhoz vezet, hogy a cioni technológiát kívánják alkalmazni a bányászatban. Úgy gondolom, hogy ez nem bilaterális kérdés két Európai Uniós tagállam között, és nagyon remélem, hogy a bizottság állásfoglalása egy kicsit határozottabb lesz, mint eddig volt, a, a, legalábbis az alapján, amit a biztos asszony elmondott, szeretnénk, ha ez határozottabb lenne. Fontos az európai értékek átfogó védelme és a környezetvédelmi politikánk fenntartása. Köszönöm. Marinescu úr kapja meg a szót. Köszönöm uh, szépen, szeretnék köszönetet uh, mondani a biztos asszonynak a kiegyensúlyozott álláspontjaira uh, vitában. A ciani természetesen veszélyes metódus, de a nukleáris technika is. Ezért vannak szabály, szabályok, szabályokat kell alkotni. 30 baleset volt 25 évben, de azt nem mondják ki, hogy mennyi volt Európában. Azért, mert Európában nagyon kevés volt a 2000-es baleset óta szigorúbbak az EU szabályok az állásfoglás csak a bányászatról beszél. Miért? Mert nem a cianid, hanem az arany a probléma a jelenlegi projektek leállítását kérik. Nem ismerek más projektet a románon kívül Kérem, kedves kollégák, olvassák el figyelemmel az állásfoglalást, eh, eh, amely eh, ki mondja, hogy a, az esőzések nagy veszélyt jelentenek, illetve hogy kevés a munkaalkalom ebből kifolyólag, illetve hogy humán balesetek lehetnek megfelelő képzettség hiányában. Szerintem, hogy ilyen utalások nem lehetnek egy európai szövegben. Kérem a kollégákat, hogy utasítsák el azt az elfoglalást, amely a szavahihetőségünket csökkenti, és amely a mi javaslatainkat nem veszi figyelembe. Köszönöm szépen, Menelcseva asszony kap szót. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, използването на цианиди в добивната промишленост очевидно е въпрос, който не оставя никого без... Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nos, úgy tűnik, hogy különböző intézkedéseknek igyekszünk itt érvényt szerezni európai szinten, és továbbra is meg kell védenünk az ökológiai egyensúlyt, a környezetünk felett őrködnünk kell, és ennek érdekében korlátoznunk kell bizonyos eh, területeket. Természetesen el kell kerülni azt, hogy az állampolgárok félelmeire spekuláljunk és visszaéljünk ezzel. De nem szabad a másik oldalon eh, szövetkezni az ipari vállalkozásokkal sem, és az ő érdekeiket védeni. Ez különösen igaz a fémeknek a feldolgozására, illetve a vegyi anyagoknak az alkalmazására. Az olajiparra is ugyanígy jellemző körültekintőnek kell lennünk ezen a területen. Én azt sürgetném, hogy a környezeti hatásokat értékeljük, és ex ante, illetve ex post védelmi intézkedéseket is foganatosítsunk a cianide ellen. Bulgáriában például van nincsen tilalom, de alternatív technológia sem létezik, amely kellően hatékony lenne. A, különösen nem a mai válság közepette. Tehát nem szabad átesni a ló túloldalára, meg kell találnunk a józan középutat. Köszönöm szépen. Next speaker is Madame. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Eszeri Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet értek azzal, hogy nem szabad olyan lehetőségeket felhagyni, amelyek a 2000-es balesetet lehetővé teszték Bajá Máréban, Nagybányán. Finnországban 5000 kiló per év az aranytermel, és ez a legnagyobb bányászati hely másban is, mint cianit fel tud oldódni az arany zárt eljárás szükséges. A cianid azt jelenti, hogy az üledék anyagot meg lehet semmisíteni. A cianid üledék anyagait is még tisztítják. Vannak környezetbarátabb megoldások, Pálvivárában, Finnországban próbálkoznak más megoldással. Jó eredményeket mutat ez fel, jó lenne elindulni ebbe az irányba. Ezért nem támogatom az azért, hogy a cianid használatát teljesen betiltsuk, de azra ösztönzök, hogy nagyon szigorú környezetvédelmi ellenőrzések legyenek. Thank you. Next speaker is Mr. Preda. Köszönöm szépen. Préda úr a következő hozzászóló másfél percben. Köszönöm a szót. Véleményem szerint a cianid betiltása nem indokolt a bányászatban. Több európai jogszabály került már itt előhivatkozási alapként, de ezek csak megszigorították a cianid alkalmazásának az ellenőrzését. Utalnék itt a nagybányai 2000-ben történt baleset szomorú tapasztalataira. Úgy gondolom, hogy a szigorú jogszabály alkalmazásra kell összpontosítanunk, valamennyi jogszabának érvényt szerezve. Ez a technológia, ahogyan el is hangzott már, több mint száz éves, és nem volt ahhoz képest olyan sok baleset. És ez a leghatékonyabb, legeredményesebb bányászati eljárása az arany esetében. Ennek a technológiának köszönhetően minden eddiginél több aranyat állítottak elő világméretekben, és a környezeti, illetve az emberi egészségre való kockázat csökkent, mert továbbfejlesztették a technológiát. Tehát nem szabad túlreagálni érzelmi alapon. Van egy olyan hajlam az emberekben, hogy minden betiltsanak eh, azon az alapon, hogy veszélyes, holott ellenőrzés alatt tartható a hasznosságot is figyelembe kell venni. Meg kell hallgatnunk a szakértőket. Hogyha alternatív technológiát alkalmazunk, akkor a környezetnek még többet árthatunk. Köszönöm. Most pedig a KGDI következik, többen feliratkoztak. Sogor Csaba az első. A cianidot használó bányászati projektek engedélyezése vagy betiltása egyes tagállamokban érzékeny kérdéseket vet föl. mindenekelőtt azt kell leszögeznünk hogy a probléma megoldása nem lehet politikai szándékok és érdekek foglya. a szennyezés veszélyének megállaptása szakemberek feladata ha pedig fennáll a szennyezés veszélye a politikai vezetők dolga az állampolgárok érdekeinek védelme. ezen a ponton a kérdés túlmutat a környezetvédelmi szempontokon a szennyezés ugyanis veszélyeztetheti a lakosság egészségét ami ellentmond az uniós polgárok magas szintű egészségvédelemhez való jogának alapjogi charta. thirty five cikke ebben a vonatkozásban nem létezik kis és nagy kockázat a polgárok egészsége veszélyben forog akkor értelmét veszti a politikai vita és a hatóságoknak fel kell lépniük a potenciális szennyező ellen. bár a cianid használata egyes tagállamokban tiltott másokban engedélyezett a tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és partnerségre kell törekedniük a bizottságnak pedig állást kell foglalnia a kérdésben és olyan szabályozást kell kezdeményeznie mely kizárja az uniós polgárok egészségkárosodásának lehetőségét. köszönöm. szépen. Mr. Takula Takula úr következik. Kun tulen tuolta pohjois... Nos, Finország északi részéből, az aranyvidékről származom, ezért kértem szót ezzel kapcsolatban. Mint ahogy ö, mm, hallottuk, ö, egy nagyon jó beszédben a cianidot használják oldószerként Finnországban egy zárt rendszerben több mint 5000 kiló per év az aranytermelés, és soha nem volt probléma. A környezetvédelmi kérdésekkel úgy kérdéseket úgy kezeljük, hogy ö, a ö, technológia modernsége ö, kizárja a károsodást. Különbség van az EU tagállamok között. Azt hiszem, hogy a jó gyakorlatot ki kéne cserélni mikrobákat is lehet használni, ez innováció, e, innováció ebbe be kell fektetni, így hatékonyabb aranybányászati módszerünk lesz. Európában ez megoldást jelentene, figyelembe kell venni a közvetvédelmi szempontokat. Baszett úr. Köszönöm, elnök úr. A Rojtova, azt, hogy Brazina kolléga és Mészáros kolléga felszólásai meggyőzőek voltak számomra. Beszámoltak arról, hogy az országokban, ahol léptek, éltek korábban a kommunista Csehszlovákiában, ugyanolyan kizsákmányolás folyt, mint ma is számos helyen, és akik az európai egységes standardokat és a környezetvédelmet képviselik, azok számára ez elképzelhetetlen. Mindannyiunknak úgyfajta megközelítésre van szükségünk, már eleve kifogyóban van ez az erőforrás, az arany, miért nem akarunk most új technológiákat ki ö, dolgozni? Hiszen, hogyha nem vagyunk elég óvatosak, akkor visszafordíthatatlan károk ö, történnek, és a következő generációk ezért el fognak bennünket átkozni. Éppen ezért hosszú távú gondolkodást szeretnék itt látni, és azt gondolom, hogy egységes európai standardokat kell kidolgozni, hiszen a folyók átlépik a határokat, és a cianid természetesen szintén határon átnyúló környezeti károkat okoz. Köszönöm. Baszeszko asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal a tényel, hogy az EU szintjén minden szükséges intézkedést meg kell hozni, hogy a mérgező anyagok köztük a cianid veszélyét kiköszöböljük. De a teljes tiltás nem lehet az egyetlen megoldás. A mérgező anyagot más ipari eljárásban is használnak, nem csak a bányászatban a ö, nagybányai 2000-es baleset után két nagy baleset volt még, ez egy Spanyolországban, 98-ban, és egy Svédországban 2003-ban sokkal fontosabb, jelentősebbek voltak, mint a nagybányaiak. Itt az ülepítő érte baleset a, ez a technológiát használják világszerte, ciánidat. Ezt a technológiát feltétlen nélkül betiltani, és mással helyettesíteni, ami ökológikusabb, de sokkal drágább, azt jelenti, hogy az az ország, amely aranybányát akar nyitni, le kell mondjon erről a projektről. Herr Toyer, Peter. Utoljára Toyer úr, Kedves kollégák, ahogyan Takula kolléga is elmondta, a cianid technológia alkalmazása a bányászatban tulajdonképpen a bevett módszer, de hát hallhattuk, hogy ez rendkívül veszélyes és a Bazeckó asszony által említett baleset a Dunát szennyezte, és mindannyiunkat megrázott ez a katasztrofa. És tudják, hogy én is nagyon erősen támogatom a, a Duna régiójának védelmét, és a kereskedelmi politikusok számára is felvetődik a kérdés, hogy mit tehetünk ezzel ellen, hiszen az Európai Unióban nagyon csekély az aranybányászat kapacitása, világszerte azonban lehetne valami technológiai innováción keresztül elérni valamit, hiszen Németországban is kidolgozott alkalmaznak olyan környezetvédelmi technológiákat, amelyek segítségével el lehetne kerülni a cianidot. Ezeket az európai technológiákat piacképessé és ö, ö, olcsóbbá kell tennünk. Nem szabad, hogy az Európai Unióra korlátozzuk tevékenységünket, hanem nemzetközi kereskedelmi téren és áttörést kell elérnünk a környezet védelmében és a gazdaságunk érdekében is. Köszönöm szépen! Ich danke auch. Köszönöm. Mikolásik úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A cianidos technológiák a bányászatban nagyon károsak a környezetre nézve, és az ember életre is veszélyesek, az emberi egészségre nézve is károsak ezek a technológiák a cianidos technológiák bizonyos államokban már betiltásra kerültek, de a folyók szennyezése ugye nem ismer határokat, és a nagybányai, a román baleset, a, én, ez nem Csehszlovákiából, az egykori Csehszlovákia területre származott, hanem Romániából, de Magyarországot és a volt Csehszlovákia területét szennyezte, óriási károkat okozott, több mint ezer kilométerrel a forrástól eltávolodva, még az én országomban is károk történtek. Mégis az Európai Unió területén még mindig létezik ez a technológia, de meggyőződésem, hogy a környezet és az emberi egészség érdekében a cianidot be kellene tiltani, a cianidos technológiát nem szabadna alkalmazni, és szükséges lenne uh, európai szinten egységes törvényalkotást elérni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Pan Matula, Mr. Matula úr következik. Köszönöm szépen a szót Tisztelt elnök asszony, egy rosszul ellenőrizhető vegyszer alkalmazása hatalmas veszélyt jelent a környezetre. Több mint 10 millió a vegyszereknek a száma, és rengeteg helyen alkalmazzuk őket. Sok-sok millió helyzet okozhat veszélyt, és az Európai Parlamentben ezeket mindet megvitathatnánk. Persze a cianid egy kiemelten veszélyes ö, vegyszer, és azt mondhatjuk, hogy világméretekben 18%-át használják a cianidnak az aranybányászatban. Egyébként a kozmetikában, a gyógyászatban és más területeken alkalmazzák. Vannak azonban ezerszer veszélyesebb és mérgezőbb anyagok. Természetesen a vízbe kerülve a cianid elpusztítja az életet de nem ez az egyetlen veszélyeztető tényező a vízre. Hogyha vegyi anyagokat használunk, akkor a technológiai előírásokat és a környezetvédelmi szabványokat is be kell tartani 2010 szintjén. És Románia az EU csatlakozás óta ezt az utat választotta. Köszönöm. Mr. Ungureanu. Ungureanu úr következik. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném megjegyezni, hogy ez a vita nagy rész rossz irányba megy. Hadd jegyezzem meg, hogy az ügy, amely előttünk van, nagyon furcsa tárgyó. Egy olyan balesetről van szó, amely ezelőtt tíz évvel történt. Miért volt ilyen sokáig ö, Most miért vitatjuk meg? Hogyha ezt követjük, akkor be kéne tiltani bármit, mindent, ami egy múltbeli balesethez kapcsolódik. Az egész ügyet indokolatlannak tartom, és azt gondolom, hogy a környezet itt csak űrügy, és ez egy nagyon divatos dolog ma. Szerintem ez rossz politikai összeesküvés. Köszönöm. Kérem más szót, mielőtt a biztos asszonynak szólt Posztelt úr. Csak nagyon röviden szeretnék tisztázni valami, hiszen azt hiszem a kolléga nem jól értette a tolmácsolást. Nagyon jól ismerem Nagybányát, és tudom, hogy, hogy nem a volt Csehszlovákia területén van, hanem Erdély északére, ezt nagyon jól ismerem, ez csak a tolmácsok hibája lehetett. Bezsina és Rojtova kollégák, illetve a Mészáros kolléga felszállására uh, utaltam. Azt gondolom, hogy elég jól ismerem a közép-európai földrajzot. Köszönöm. So now, Madam Commissioner. Biztos asszony, ön ilyen szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok ezért a vitáért. Potocsnik úr megkapja a részletes beszámolómat, és valóban a cianid erősen toxikus, veszélyes anyag. Ezzel tisztában kell lennünk. Azonban az Európai Bizottság a szörnyű balesetből tíz évvel ezelőtt nagybánya esetében levonta a tanulságokat, és egészen a közelmúltban új szabályokat, új határértékeket vezettünk be, új korlátozásokat, léptettünk életbe, hogy a maximális mértékben védjük a környezetet és az emberi egészséget. Az irányelv megelőzi az ilyen baleseteknek a veszélyét, a lehetőséget, és amennyiben mégis baleset történne, akkor nagy mértékben csökkenti annak a kihatását. Ezért valóban nagyon fontos, hogy megfelelő módon alkalmazzuk az irányelvet. A bányászati hulladékra vonatkozó irányelv előírásait figyelembe véve, illetve az alternatívák hiányát is tekintetbe véve. A teljes tilalmat nem tartjuk megfelelő eljárásnak, de a frissebb fejleményeket nyomon követjük, és 2012-ben átértékeljük a helyzetet. Ráadásul a, az EU területén a nemesfém tartalmú termékeknek az újrahasznosítását fokozni kell, hogy a bennük lévő arany visszanyerhető legyen. Potocsnik úr majd kitér a további kérdésekre, válaszol, reagál, és az Európai Bizottság megerősíthetem, hogy nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, hogyha az irányelvet tanulmányozzák, nagyon sok aggályt már is sikerült eloszlatnunk, és nyomást gyakorlunk a tagállamokra az alkalmazás érdekében, mert ez jelentősen csökkenti a veszélyeket. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztos asszonynak. Kedves kollégák, a vitát lezárom. Szavazás májusban lesz a rész ülésen. Lezárom az ülés, jó hazatérést, remélem, hogy nem lesz vulkánkitörés és semmi más baleset. Köszönöm.